Jó napot kívánok, kedves kollégák! Javasolnék egy pár ö, változtatást a napirendben. A hatos napirendi pontunkat át kellett ö, tennünk, a hetes napirendi pontunk pedig az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem, védelem, védelem megfelelősége majd 10 óra 20-kor fog kezdődni. A 8-as pont pedig amely a Schengeni vívmányok Schengeni információs rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a bolgár köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről szól. Ez egy jelentéstervezet, ezt is későbbre halasztjuk. Hogyha nincs semmiféle ellenvetés a módosított napirendhez, akkor azt elfogadottnak tekintem. Kedves kollégák, tolmácsolás elérhető minden egyes nyelvben, Dán, Málta és Ír, valamint litván nyelven kívül, illetve a litván csak passzív módon érhető el. Ami a koordinátorok ajánlásait illeti, a 205-ös szabály szerint a koordinátorok különböző írott eljárásokról való beszámolója 2018. március 20-ai elérhető az ülés dokumentumok között. Támogatja a bizottság ezeket a koordinátori ajánlásokat a 205-ös szabály szerint. Ma 10 óra 45-től fogunk szavazni. Kérem mindenki ellenőrizze, hogy itt van-e a szavazókártyája. És akkor kezdjük is, méghozzá a magyarországi helyzet az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján. Kedves kollégák, 2017. május 17-én az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást a magyarországi helyzettel kapcsolatban. A tízes cikkben a parlament felkérte az Állampolgári Jogi és Igazságügyi Bizottságot, hogy kész, indítson meg egy eljárást és készítsen egy jelentést annak érdekében, hogy plenáris szavazás tartsunk egy indokolt javaslattal kapcsolatban, amely felhívja a tanácsot arra, hogy az Európai Unióról szerződés 7. cikke, cikke értelmében járjon el az eljárási szabályzat 83-as szabálynak megfelelően. Sargentini szint választottuk jelentéstevőnek 2017. július 11-én, ő azóta dolgozik ezen a jelentéstervezeten. Sargentini asszony be fogja nekünk mutatni a jelenlegi állást, és hát is adnám neki a szót. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy ön az elnök itt a mai reggelen. Kedves kollégák, amíg itt beszélek a jelentésről, addig közben kiosztjuk a jelentést. Elnézést, hogy mm, így kezdődik ez az eszmecsere. Ennek csupán az az oka, hogy ez az első ez az első alkalom, hogy a parlament a hetes cikk első pontjának megfelelően jelentést ír. Szeretnénk, hogyha mindenki eh, tudná, hogy mi van ebben, úgyhogy oda is adjuk az újságíróknak, de nem azelőtt, hogy én ezt itt bemutatnám. Hogy először bemutatnám a jelentést, óvatosan kellett eljárnom, úgyhogy kezdjük tehát, ahogyan elkezdek beszélni, a digitális postafiókünkben megérkezik, illetve ki is osztjuk itt. Nem ez az utolsó, hogy erről a témáról beszélünk, és ez még nem a teljes eszmecsere, erre is sor fog kerülni később, a későbbiek során, ahogyan erre, az, erre a jelentésre is időt szántunk. Ahogyan mondta elnök asszony, 2017. május 17-én döntöttünk úgy, hogy erről írunk, és olyan eljárás ez, amelyet nem szabad semmiképpen sem sietetni. Ez az eljáráshoz időre, figyelemre van szükség, és bele kellett jönni abba, hogy egy ilyen jelentést írjunk, ugyanis ilyet még soha nem készítettünk. Mi is van itt önök előtt? Önök előtt egy olyan jelentés áll most, amely a bizottság hetes cikkére alapul, amelyet a bizottság Lengyelországgal kapcsolatban is elkezdett. Ez egy egész rövid jelentés, amelyhez viszont történik, ö, csatolunk egy hosszabb függeléket, és benne van az én ö, magyarázó részem is, amelyben elmagyarázom, hogy mit tettünk, mit írtunk szerintem, milyennek kellene lennie egy ilyen, ö, egy ilyen jelentésnek, milyen alapokra írtam meg, milyen alapokon írtam meg a jelentést, jelentést. Átlátható, egyértelmű szövegről van itt szó. A parlament pár évezet úgy döntött, hogy a jelentéstevő ö, magyarázatot ö, fűzhet a jelentéséhez, és leírhatja, hogy kivel találkozott a jelentéses készítése során, ez is megtalálható a jelentés utolsó részében. Lehet, hogy nincs benne minden név, de egy átfogó képet kaphatunk azért arról, hogy kivel találkoztam a jelentés készítése során. Négy vélemény kell még majd a jelentésbe beletennünk. Az egyiket már az AFKO meg is szavazta, a másik három már megjelent, az egyik a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, a másik a Kulturális, a harmadik pedig az Esélyegyenlőségi Bizottság jelentése. Először is szeretnék köszönetet mondani ezeknek a mm, bizottságoknak, hogy időt szántak arra, hogy a konkrét témákkal, a szakbizottságokhoz tartozó konkrét témákkal foglalkoztak. Ez pont azt az inkluzivitást hivatott megjeleníteni, amelyért én szót emelek ezen eljárás során a hatásköre hatája ennek a jelentésnek. Nagyon sokat beszéltünk erről, eh, és van, aki azt gondolja, hogyha egy témával már foglalkoztak eh, kötelezettségszegési eljárás során, és a kötelezettségszegési eljárás már befejeződött, akkor az már nincs, eh, nincs a kérdések között. Mert most nem ez a helyzet, a parlamentnek nem ez a feladata mi azt próbáljuk megnézni, hogy a jogállamiság, a demokrácia, az alapjogok hogyan is hatnak egymásra. Tehát a kettes cikket vizsgáltuk, a kettes cikkben található értékeket vizsgáltuk, és a függelékben látható is, hogy az Európai Bizottság közleményét vettük alapul, amely kimondja, hogy a hetedik, hetedik cikk az nem csak az EU-s jogra korlátozódik. azt is megnéztük, hogy mi történik konkrétan. Tehát előfordulhat, hogy egy jogszabályozást mondjuk visszavontak, vagy módosították, de attól még annak van hatása. Szerintem ez rendkívül fontos kiemelni, rendkívül fontos kiemelni, hogy a jogszabályozásnak milyen hatása van annak a jogszabálynak is, amelyet mondjuk már benyújtottak, de még nem fogadtak el, vagy esetleg megszavaztak, alkalmaznak, és később visszavonták. Attól annak még van hatása. Mondanék még egy pár szót az eljárásról. Egy teljes eszmecserére fog sor kerülni, majd pedig, ha jól emlékszem, május 15-ig várjuk a módosítókat, és szeretném, hogyha júniusban itt a szakbizottságban szavazhatnánk, és szeptemberben pedig a plenárison. Júniusban egyszerű többségre van szükségünk, szeptemberben pedig ö, már ugye sokkal többről van szó. Na már most technikailag. Arra a következtetésre jutottam, miután megvizsgáltam a jelentéseket, amelyeket a szakbizottságok készítettek, a magas szintű képviselők, valamint, hogy az érdekelt felekkel beszéltem Magyarországon, Strasbourgban és Budapesten, arra a következtetésre jutottam, hogy arról van szó, ami a hetedik cikk első pontjában található vagyis fennáll annak a kockázata, súlyos kockázata, hogy a második cikkben található értékeket megsérti egy tagállam. Nem örülök, hogy erre jutottam. Egészen sokkoló azt látni, hogy mennyi, mm, hányszor figyelmeztettük Magyarországot 2010 óta, át is mennék egy-két témánál, át is, is mondanék egy-két témát. Hát alaptörvényes módosításra került sor 2012 után. Vannak problémáink az alkotmánybírósággal, arra, hogy a hatáskora korlátolt, korlátozott, a bíróságok a munkájuk során elveszítették a függetlenségük egy részét, a, ott van a médiaszabadság, ott van a szólásszabadság, ott vannak az illegális média ö, tartalmak, ott van a média tanács, amely befolyásolt, ott vannak a, ö, a az állami finanszírozású ö, újságok, ott van az egyetemi szabadság, ott van a vallásszabadság, valamint a bejegyzett egyházaknak a kérdése, illetve a az en, a civil szervezetekről szóló törvény, valamint a gyülekezési szabadság, a civil szervezetekre gyakorolt hatások, és ezt még nem, mm, nem szavazták meg, de most a parlament előtt van, amit a Magyarország stop soros törvénycsomagnak hív. Ezt még nem szavazták meg, de ez is mutatja, hogy már ennek már most van hatása a civil szervezetre illetve a légkör egyre csak romlik, intolerancia van a romák felé, vannak olyan problémák, amelyek a menekülteket, illetve a menedékkérőket illeti. Ezeket a témákat megnéztük külön-külön, most pedig együtt kell ezeket vizsgálnunk. Ez a jelentés pedig arról szól, hogy a magyarok Magyarországon, a magyarokat Magyarországon hogyan is, hogyan is bánnak velük, hogyan bánik a magyar kormány a magyarokkal Magyarországon. Vajon vannak-e még jogaik? Van-e olyan kormányok, amelyek kiszámíthatóan működik? Van-e jogbiztonság az ország működése során, és abban, ahogyan az ország bánik az állampolgáraival? Én arra jutottam, hogy súlyosan romlik a helyzet Magyarországon. Itt most nem arról van szó, hogy kívülről, hogy látjuk a helyzet, ez most nem a bevándorlókról, nem a menedékkérőkről szól, hanem arról, hogy a magyaroknak van-e joguk arra, hogy úgy kezeljék őket, ahogyan mindannyiunkat kellene, hogy kezeljenek. Arról, hogy az állam hogyan szól az állampolgárai felé, hogyan bánik velük. Nekünk, Európai Parlamentnek kötelezettségünk az, hogy felszólaljunk, és akkor itt most a bizottságra és a tanácsra is reflektálnék, meg kell mutatnunk, hogy az európai értékek számítanak. Nézzük, hogy az általános kérdések között mindenre kitértem-e. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyi lenne, kedves elnök asszony. Értem, hogy nem kérhetem az emberektől, hogy most rögtön olvassák át, azt elmondom, hogy az összes hivatkozás, az összes referencia a többiek jelentésére reflektál. Vagyis ez nem, ez a jelentés nem arról szól, hogy Sargentini asszony azt gondolja, hogy nem. Ez a jelentés kutatásokra alapul, tanulmányokra alapul. Szeretném annyira tényszerűnek készíteni ezt a jelentést, amennyire csak lehet. A jelentés készítése során nagyon rossz volt látni, hogy az ENSZ, a Velencei Bizottság, az Európa Tanács, az EBSZ, vagyis nem EU-s szervek már szóltak, és az európai szerveknek is fel kell szólalniuk. Szeretném ismételten kiemelni, hogy a kezdeményezés, amelyet a parlament tett, vagyis ez a kezdeményezés, hogy legyen európai mechanizmus az alapjogokkal, illetve demokráciával kapcsolatban, ez rendkívül fontos. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a felvezetést. Most pedig elkezdjük az eszmecserét, méghozzá a koordinátorokkal. Roberta Metzola árnyékelőadó kap először szólt. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent hallottunk már erről a kérdésről. A szakbizottságot megbízták, hogy megvizsgálja a magyarországi helyzetet, és megállapítsa, hogy az Európai Unió értékei veszélyben vannak-e. Ez történik ma, nem Magyarországot akarjuk támadni, és nem volna szabad, hogy ebből bárki politikai tőkét akarjon kovácsolni. Maradjunk a tényeknél, soha nem riadtunk el attól, hogy bármely EU tagállamban a jogállamiság mellett sékre szálljunk, vagy pedig hogy megakadályozzuk azt, hogy az adminisztrációk lenyomják a demokráciát. Én a saját országomban is hajlandó voltam felszólalni a negatív jelenségek ellen. Éppen ezért támogatjuk a bizottság azon erőfeszítéseit, hogy az EU EMU demokrácia és alapjogi mechanizmusát létrehozza, amely kisegít bennünket ebből a helyzetből, és biztosítja azt, hogy szakértői eljárások védik meg az állampolgárokat. Mindenfajta jogsértés ellen fel kell lépnünk. Ebben a jelentésben, és meghallgattam Judit felszólalását nagy figyelemmel hallgattam meg, és persze az árnyék jelentéstevői üléseken is részt vettem, és mindig azon voltam, hogy átfogónak kell lenni ennek a jelentésnek, és kizárólag tényszerű információ kell alapulnia. Politikai retorikára, vagy pedig félrevezető információnak nincs helye egy ilyen jelentésben. Ezzel tartozunk kollégáinknak, akik megbíztak ezzel a feladattal, és tartozunk a magyar állampolgároknak is. Meg kell vizsgálnunk tehát a magyarországi helyzetet e, pártatlanul. Ennek kell történnie. Egy másik hivatalos bemutatója is lesz a jelentésnek a Libében, ahol gondolatainkat kifejthetjük majd nagyobb részletességgel. Az én első reakcióm az, hogy több pont szerepel a jelentésben, amelyik nem a jogállamiség kérdésével függenek össze Magyarországon. Persze minden az alkotmányos rendszert veszélyeztető ö, veszély probléma, például a bíróságok függetlenségének veszélyeztése, de például az adatvédelemmel való összefüggés, vagy pedig a szociális jogok értelmezésének kérdése semmiképpen sem ö, kerülhet be a jelentésbe, ne keverjük össze az egyes szakpolitikai kérdéseket. Fontos, hogy ezeket a kérdéseket a dossziét tárgyalása során ne veszítsük szem elől, azért, hogy pontos betekintést kapjunk arról, hogy mi tör, arról, hogy mi történik Magyarországon, és segíthessünk az állampolgároknak, hogyha erre szükség van. Egyéb iránt örömmel tekintek az előadó és árnyék előadókkal való munka elébe. Köszönöm szépen, Robertom. Anna Gomes József Weidenholzer helyett őt, őt helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is örülök, hogy az elnöki székben látom. Meg szeretném köszönni Judith nek eh, ezt az átfogó és világos jelentést. A jelenségek Magyarországon eh, a jogállamiság, a demokrácia és az alapjogok eh, helyzetét rosszabbították eh, az elmúlt években, ahogy eh, Judith Sargentini ezt feltártam, eh, különböző forrásokra hivatkozva, többek között a parlament dokumentaira hivatkozva. Az egyetemi szabadság, a migránsok emberi joga, az emberi jogok, a gyülekezési jog, a civil társadalmi szervezetek eh, nehéz helyzetbe hozása, a kisebbségek, a romák, az LMBT csoportba, vagy, a, vagy a zsidó közösségbe tartozó emberek jogainak megnyírbálása, az igazságszolgáltatás függetlenségének eh, veszélyeztetése és még sok más uh, aggasztó elem jelentkezik, többek között az összeférhetetlenség jelensége, vagy pedig a korrupció jelensége. Az Olaf, emlékeztetek arra, az Olaf idén egy jelentést adott ki, amely az Európai Uniós strukturális alapok pénzeivel való szisztematikus visszaélésekre hívja fel a figyelmet, amely visszaélések egyik haszonélvezője Orbán Viktor miniszterelnök családtagjai voltak. Ez egy aggasztó, szisztemikus veszélyt jelent a jogállamiságra. Figyelembe véve a magyar választást és a demokráciát, a demokrácia nem csak a választásokról szól. Figyelembe véve a választásokat, komoly aggályok merülnek fel a választások tisztasága tekintetében, a választókerületek átrajzolása okán, szavazatok tűntek el, és minden szabálytalanság Orbán kormánypártjának, kormány pártjának, a Fidesznek hajtott, hajtotta malmára vizet. Az EBESZ választói megfigyelői azt mondták, hogy az állam és a vezető párt forrásai összemosódtak, ilyen módon a pártok nem azonos alapon versenghettek egymással, ez egy idézet volt az EBSZ jelentéséből. Nincs okunk feltételezni, hogy a kormány az választások után bármilyen módon mér, mérsékelni magát, mint mi több, 24 órával a választások után a Magyarország főrabbia lemondott, a legnagyobb um, napi uh, lap bezárt, egy rádióállomás bezárt, nem folytatta a um, működését, az alapjogok és alapértékek megsértésének esetén nem hallgathatunk. Május 17-én fogadott el tavaly a parlament egy állásfoglalást, amelyben a tisztelt ház többsége kiszállt amellett, hogy az alapjogok megsértése esetén uh, eljárást indítsunk. Mi támogatjuk, hogy a mm, Európai Unió működéséről szóló szerződés hetedik cikkét aktivizáljuk, hiszen eh, súlyosan sérülnek az emberi jogok Magyarországon. Támogatjuk a Judith Sargentini által elkészített jelentést, támogatjuk az ebben megfogalmazott megközelítést. És most már a saját véleményemet mondom. Azt gondolom, hogy eh, másról van itt szó, mint a mint hogy megsértették a jog, jogállamiséget, nem, itt szisztematikusan sértették meg a jogállami rendszert, legfőbb ideje annak, hogy a tanács fellépjen, illetve az Európai Bizottság fellépjen, és én személyesen is aktivizálni akarom magamat. Egyetlen magyarázata van annak, hogy miért nem történik válasz, mégpedig azért, mert a néppárt védi Orbán Viktort. Köszönöm, Annam, az ECR nevében Jurek úr kap Dziękuję bardzo. E, przede wszystkim chcę e, podziękować Judith za znakomitą... Nagyon szeretnék köszönetet mondani Juditnak, aki nagyon jól elvégezte a jelentéstevő munkáját. Nagyon jó jelentéstevő egyébként általánosságban. Lehetővé teszi mindenkinek a számára, hogy felszólaljon, minden árnyék jelentéstevő számára. Ez igencsak fontos ezen munka során semmiféle okom nincs arra, hogy megkérdőjelezzem azokat az információkat, amelyekre Judit alapozza a jelentését, és amelyek mentén erre a következtetésre, ezekre a következtetésekre jutott. Viszont a munkánk során kapott információk alapján, amikor találkoztunk a magyar társadalom képviselőivel, a magyar hatalom képviselőivel, semmi nem erősítette meg azt, amit most Magyarország szemére vetünk. Ott voltam az összes ülésen, feltettem kérdéseket a szakértőknek, feltettem kérdéseket a különböző szervezetek képviselőinek, megnéztem, próbáltam megnézni, hogy valon, vajon igaz-e az, amit Magyarország szemére vetünk, viszont semmiféle konkrét választ nem sikerült kapnunk. Sokan csak úgy vádaskodnak, de úgy néz ki, hogy ezek a vádak nincsenek megalapozva, Például azt mondjuk, hogy a civil szervezeteknek a munkáját megnehezítik, viszont azt látjuk, hogy akik külföldről, külföldről nagyobb összegeket kapnak, azoknak tájékoztatniuk kell az elemot erről. Na de hát ebben nincs semmi meglepő, ugyanis vannak olyan szervezetek, amelyeket Putyin finanszíroz, és hogy a Soros finanszíroz valakit, azt is érdekes tudni. Vannak problémák, amelyeket amelyek miatt amelyeket soros miatt szenved el Izrael, Olaszország, illetve Magyarország is. Semmi nincs abban, hogyha egy állam a szuverenitását őrzi és arra figyel. Ami pedig a határvédelmet illeti, Magyarország határvédelmét, látjuk, hogy illegális bevándorlás zajlik. Ez egy igen összetett kérdés garantálni azoknak a jogát, akik az országba érkeznek, garantálni jogukat arra, hogy ott maradjanak. ez egy igencsak nehéz helyzet, egy nehéz helyzet ez az egész bevándorlási kérdés. És akkor ott van még a romák integrációjának kérdése, a roma gyerekek iskoláztatása. Ez egy olyan probléma, amelyben, amelyben fel kell, hogy lépjünk az európai országok felében, nem csak Magyarországon, kihívás jelent a romák integrációja. Olyan kihívás ez, amelyet meg kell oldani. Nincs okunk arra, hogy újra mutogassunk Magyarországra, amely ország egyébként próbálja integrálni a roma gyerekeket. Segíteni kell Magyarországnak abban, hogy ezeket az erőfeszítéseket folytassa. Ne felejtsük el, Roberta beszélt a felszorolása elején arról, hogy a többségnek nincs mindig igaza. Ezt kell szem előtt tartani itt a parlamentben. Értem, hogy ha többségben vagyunk, az, az jó dolog, attól jó kedvünk lesz. És a szociológusok ezt hívják a többség autoritizmusának. A többségnek a nézőpontja a többieket is magával tudja vinni, na de a többségnek nincs mindenhez joga a többségnek a parlamentben sincs mindenhez joga. Ami pedig Magyarországot illeti, illetve a magyarok nézőpontját, ők ezt kifejezték a választások során, ezt tiszteletben kell tartani. Tiszteletben kell tartanunk a magyar nép szavát, és ne felejtsük el, hogy támadják Magyarországot, de ez csak a kulturális különbségek miatt van mindannyian a nagy elveket támogatjuk, amelyek minket egységesítenek, de hát vannak olyan elvek, amelyeket meg akarunk védeni, de a többiek nézőpontját is tiszteletben kell tartani. Itt közép több államára gondolok, nem csak Magyarországra. Louise Michelt, Ted Sophie Infelt helyettesíti. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen csatlakozom Jörök úrhoz, hogy vannak -e kulturális vagy politikai különbségek a politikai pártok között, az országok között, igen. De vannak általános alapelvek, amelyek az Európai Unió alapító elvei. Értékközösség vagyunk, és jogállami közösség vagyunk. És Orbán úr kormánya az elmúlt nyolc évben ezt aláásta. Szeretném kihangsúlyozni, ahogy mások is mondták, hogy nem Magyarországról szól, hiszen Magyarország sokkal több, mint Orbán úr. A Fidesz is sokkal több, mint Orbán úr. De megengedték neki, hogy szétveri a demokráciát, az alapjogokat és a jogállamiságot ebben az országban. Nagyon egyetértek az előadóval, aki azt mondja, hogy igenis megvan annak a komoly veszélye, hogy csorbát szenvednek azok az értékek, amelyeken az Európai Unió alapul. És nem volt lehetőségem végigolvasni a jelentést, hiszen éppen, hogy megkaptuk, de az összes tényt sikerült felsorolni. De ez már korábbi állásfoglalásokban is megvolt. Minden alkalommal abba a csapdába kerülünk, hogy Orbán úr egyes intézkedéseit, vagy tervezett intézkedéseit ítéljük el, aztán ezeket visszavonja, és utána újra bevezeti. Ez a szalámi taktika. És ennek az eredménye pedig az, hogy egyszerűen szétrombálja, szétrombolja a jogállamiságot és az alapjogokat. És ez sajnos a hideg tény. Hiszen ezek a dolgok minden ágazatra vonatkoznak, és állandóan szétverik a fékek és ellensúlyok rendszerét. És már az oktatásba is láthatjuk, hogy azt tanítják a gyerekeknek, hogy nehogy kritikusak legyenek, nehogy más véleményük legyen. És jogalkotási intézkedéseket hoztunk, de Orbán úr gyűlöletkampánya undorító. a gyűlöletkampányok. Nincs helyük az Európai Unióban, és fel kell tennünk azt a kérdést, nem csak a hetes cikk, hogy ha Magyarország most EU-s tagságot szeretne ma, elfogadnánk Magyarországot tagnak? Nem fogadnánk el. Gondoljunk vele. Igazából, amikor az EBSZ e a választások után megállapítja, hogy sok szabálytalanság volt, és nem lehet tisztességes szabad választásokra tartani a magyarországi választásokat, akkor az Európai Unióban nekünk sokkolva kellene lennünk. Igen, ahogy Anna Gomes is mondta, és ahogy Judit is mondta. Igen, és a magyar népről is szó van. Most tekintsünk el a dolog erkölcsi oldalától. Ott van a csalás, az elterjedt korrupció, a közbeszerzési szabályok kikerülése, az EU alapok történő csalás, igaz, és az Európai Uniónak és a Központi Banknak is sokkal inkább figyelni kellene erre, ugyanúgy, mint az Olafnak. Kérem, kérem, fejezze be. Befejezem? A helyzet igazából az Európai Unió integritását fenyegeti, az egész Európai Unióét. És azért vagyunk itt, és tudom, hogy a néppárt belül megosztott, vannak nagyon-nagyon kritikus kollégák Orbán úrral szemben, de a lényeg az, hogy a néppárt védte Orbánt, Weber úr is védte, még két mondat, és Weber úr pedig bátorította és támogatta Orbán urat. És igazából döntse el, hogy hol áll. Szerintem Elnök asszony, a hetes cikk már réges-rég megérett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Barbara Spinelli, Mari Kristin képviseli. Grazie, Barbara. Köszönöm, Barbara. Marin Kristin, Vergia nevében szólalok fel, aki nem tudott eljönni, és elnézést kér, hogy nem tud itt lenni. Először is köszönni Judith Sargentininek az elvégzett munkát, amely nagyon alapos és nagyon pontosan világít rá a tényekre. Különösen nagyra értékeli Vergie kollégám azt a figyelmet, amelyel a vélemény elkészült, az állásfoglalás elkészült, aggasztó a civil szervezetek által és a nemzetközi szervezetek által alkotott kép, amely megtestesül ebben a jelentés tervezetben. Az ENSZ vagy a Velencei Bizottság jelentésére hivatkozik Judith Sargentini. Judit egy meghallgatást is szervezett, és a mi árnyék jelentéstevőnk is részt vett ezen a meghallgatáson. Ez a jelentés világossá teszi, hogy a nemzetközi szervezetek, a legfontosabb nemzetközi szervezetek igen aggasztónak tartják a magyarországi helyzetet. Éppen ezért ki kell jelenteni, hogy Magyarországon a jogállamiság veszélyben van, mégpedig szisztematikus támadás éri a magyarországi jogállamiságot. A legutolsó civil szervezeteket érintő törvény amely elsősorban is a migránsokkal foglalkozó civil szervezeteket támadja meg, ellehetetleníti őket, márpedig ezek a szervezetek az integrációt szolgálják, ez pedig Magyarország szociális kohéziójának céljait is szolgálja. Tudjuk a választások eredményét, ismerjük a választások eredményét, de hogyha felmerül a jogsértés gyanúja, akkor um, árny vetül az választások eredményeire is, legalábbis kérdésesé válnak ezek az eredmények. Marie Krisztin egy másik pontot is ki szeretne emelni. 2010 óta a parlament um, többször felszólított a bizottságot, hogy védje meg a jogállamiság helyzetét Magyarországon, a jogállamiságot. Nyolc év telt el, és azóta sem tett semmi konkrét lépéseket a bizottság. Egyszerűen uh, aláaknázzák az európai um, jogrendbe vetett bizalmat Magyarországon is, és egyéb iránt Lengyelországon is. Éppen ezért fel kell lépni, és um, az unió egészére kiterjedő fellépésre van szüksége. Meg kell akadályozni, hogy olyan stratégiákat alkalmazzanak, amelyek az európai intézményekbe vetett bizalmat aknázzák alá, akár kormány, akár más politikai erő indítja ezen akciókat. A tagállamok mindig igazságosan és pártatlanul kell megítélni, éppen ezért a Judit által választott módszertant támogatni tudom, mert ez egy ilyen módszertan az elő a jelentésben. Mari Krisztin nagy figyelemmel olvassa majd el a végleges szöveget, és megvizsgálja, hogy kérem zárja be mondandóját, mondja az elnök, már be is zárta mondandómat, köszönöm. Köszönjük szépen. Le Breton úr Bájé urat helyettesíti. Le rapport Sargent... Nagyon köszönöm. A Sargentini jelentés igencsak fontos, ugyanis a hetes cikk beindítását javasolja Magyarországgal szemben. Így Magyarországot meg lehet fosztani a szavazójogától. Egyáltalán nem vagyok meggyőzve, az érvek nem győztek meg. Szeretnék három példát hozni. Az első példa Magyarországnak a stopsoros törvénycsomagot vetjük a szemére, viszont hogyha megnézzük a helyzetet, azért mégsem csak normális, hogy, egy, hogy valaki olyan szervezeteket akar finanszírozni, amely egy másik országnak a, az orsz, másik országnak a területén működnek. Hogyha Oroszországot kritizáljuk, akkor Soros is lehet kritizálni, én támogatom Magyarországot, támogatom abban a szándékában, hogy felügyelje egy kicsit az, azt, aki az ő saját területén próbál befolyást elérni. Második példa. Magyarország kerítést épített horvát, horvát és szerb határon. Na most is lehet újjel mutogatni Magyarországra, de ne felejtsük el, hogy 2015. szeptemberében 140 ezer, 140 ezeren érkeztek bevándorlók Magyarországra, Na de hát Magyarország nem egy hatalmas lakossággal rendelkező ország, úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy gyorsan kerítést épített annak érdekében, hogy megvédje magát. Szerintem minden országnak lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy megvédje a saját identitását. Hogyha a bevándorlás túlmutat Magyarországon, akkor pedig azt kezelni kell, és nem szabad vádaskodni, nem szabad csak Magyarországra újra mutogatni. Harmadik példa a Juncker terv a bevándorlók áthelyezésével kapcsolatban. Magyarország nem akar ezen, ebben részt venni, de nem haragudhatunk az országra, ugyanis a magyar nép döntött így referendumon a magyarok elsőprő többsége azt fejezte ki, hogy nem ért egyet ezzel az áthelyezési tervvel. Orbán győzött a választásokon, úgyhogy el kell dönteni, hogy most demokraták vagyunk-e vagy sem. Én az vagyok, és éppen ezért kérem, hogy magyar, a magyar, a magyar nép szuverenitását és akaratát tartsuk tiszteletben. Nagyon köszönöm. Ferere asszony nem lesz itt. Az FTD részéről Wimberg azt, hogy nem tudom, hogy fel szeretne szólalni. Mint a tejet. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Szergentini asszonynak is a jelentését. Még akkor is, hogyha nem sikerült még mindig elolvasni végig. Nagyon nyugtalanok itt a képviselők, hogyha arra gondolunk, hogy Magyarország utat mutat nagyon sok európai polgárnak. És gratulálunk a választáshoz Magyarországon, és látjuk, hogy Orbán úr milyen nagy támogatást kapott, hogy az országok is átvetnék ezt a példát. Igazából Orbán törődik a néppel, törődik az országával, törődik a határaival, ezt tiszteletben kell tartani. És itt halljuk, hogy nyugtalanító fejlődési tendenciók vannak. Nyilván Magyarország kihívások előtt áll, problémák előtt áll, de melyik tagállam nem? És igen, ott van a probléma a romák integrációjával, a migránsok integrációjával. Nézzük meg a többi országot az Európai Unióban. Hogyan néz ki ez a helyzet? Nézzük meg mindenek előtt a migránsok integrációját azokban az országokban, ahol rengeteg migráns fogadtak be. És Magyarország a jó példája annak, hogy ha nem lehet integrálni a migránsokat, akkor nem kell olyan sokat befogadni. Tehát szerintem tartsuk tiszteletben Magyarország döntését, és gratulálok az országnak a demokratikus választáshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szeretném Gál Kingának átadni a szót kettő percre. Megpróbálom. Elnök asszony! Elsősorban szeretném elmondani, hogy 2004 óta vagyok ennek a bizottságnak a tagja, és 2007 óta alelnöke, de azért azt látnom, látni kell, hogy ilyen eljárásjogi módon még nem oldott, nem hoztunk elő jelentést. Tehát olyan jelentésről még ebben a bizottságban nem vitatkoztunk, amit abban a pillanatban kapnak meg a bizottsági tagok, amikor az ülés elkezdődik hiszen senki más nem láthatta eddig a Sargentini asszony szerint ezt a jelentést. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy érdekes módon a népszava kiszivárogtatta ennek a nagy részének a tartalmát. Pedig az volt ugye a Sargentini asszony végig hangoztatott álláspontja, hogy a választások előtt ilyen jelentés nem jön ki. Most ezek eljárásjogi kérdések, én szerintem ezeket ki kell vizsgálni. Annak ellenére, hogy nagyon kevés idő volt most itt beletekinteni, azért átnéztem ezt a jelentést. És azt a, hallgatva azt a vitát, ami eddig zajlott, el szeretném mondani, hogy az állandóan emlegetett jogállamiság alapja az a demokratikus választások eredményeinek az elfogadása addig nem beszélhetünk jogállamiságról, amíg nem fogadjuk el, hogy demokratikus választások eredményeit elfogadjuk. És akármit is mond Intfeld asszony, én úgy láttam az ODIR jelentésében, hogy ezt a választás tisztaságát az ODIR nem kérdőjelezte meg. Az, ami most itt történik, az az ellenérdekelt sajtó, az NGO-k, az otthon bukott ellenzék itteni segédletével ennek az eredménynek, a demokratikus választások eredményének a teljes semmibevevése. És el szeretném mondani újra meg újra, a magyarokat nem kell még védeni akaratuk ellenére. Kivált nem önmaguk ellen. Az, hogy a szavazópolgárok 70%-os részvétellel elmentek szavazni, és kifejezetten megerősítették ezt a kormányt és ezt az utat, amit eddig járt, akkor mi ez, ha nem demokrácia? És hogyha ez a demokrácia önöknek nem tetszik, és nem olyan színezető, ahogy itt elképzelik, akkor önök szerint az már nem demokrácia és nem jogállamiság. Mindez azt mutatja, hogy megint csak egy szubjektív életérzésből indulnak ki és szapulnak minket, mert nem állunk be a sorba, és továbbra is kiállunk a migránsok kötelező betelepítése ellen. Pedig egyre kontraproduktív az a Magyarország szapulás, ez mutatta ez a vasárnapi eredmény is, mert a magyar közvéleményt ez a gyűlölködő és megalapozatlan magyar kormányfóbia irritálja a legjobban. Magyarországon nem bántalmaz a rendőrség tüntetőket, nem tartóztatja le az ellenfél politikusait, nem gyilkolnak meg újságírókat, mégiscsak nálunk látnak újra és újra rendszer szintű problémát, mondva csinált problémákat. Hogy lehet, hogy ez a jelentés, amit csak így felütöttem, minden olyan problémát elővesz újra, amit rég lezárt. Jogi úton rendezett ügyeket, bíróságon, bizottságon lezárt tények vannak újra felsorolva, mint egetverő problémák, amik ezek az kérdések egyszer lezárultak és kielégítően megoldódtak. Azt kell mondanom, hogy és megkérdeznem, hogy miért érzi magát felhatalmazva bárki, hogy jobban ismeri a magyarországi valós helyzetet, mint a magyar választópolgárok, akik a tényeket is látják. És hiába hivatkoznak különböző nemzetközi szervezetekre, mindjárt befejezem, köszönöm elnök asszony, ha két lépés lépünk mögéjük, akkor mindig ugyanazok a jelentésekből, ugyanazon nem kormányzati szervezetek, ugyanazok sajtójelentésekből indulunk ki. Így azt tudom csak mondani, hogy ez minden egy előre megkomponált korrekciós pernek, koncepciós pernek néz ki, ahol előre eldöntött politikai döntés születik. És a tényszerűség az, ami teljesen hiányzik a diskurzusból. Frank Engel. Frank Engel. I'll try. <clears throat> Uh, this, this, this report is not the first... Uh, is... Nem ez az első jelentés, amely Magyarországról szól. És ez, mint a múltban is olyan sokszor uh, túlzon, túlon túl is a részletekre koncentrál. Őszintén szólva, nekem mindegy, hogy lemondott-e a fő ö, rabbi vagy sem, hiszen ez nem függ össze az antiszemitizmus problémával. Nem érdekel a, az elismert egyházak száma Magyarországon, ez még mindig magasabb, mint Luxemburgban. Ugyanakkor az összképre kell figyelni, és figyelembe vettem, hogy a választók, akik elmentek szavazni, és magas volt a részvétel, a Fideszre szavaztak. Többen szavaztak a Fideszre, mint korábban. Egy másik 20% a jobbikra szavazott, ez tehát azt jelenti, hogy egy nem nagyon hiteles, szocialista, liberális, zöld ellenzék nem nyert meg elég támogatót. Hát így néz ki ez a politikai tájkép Magyarországon, de hát így is konstruálták meg a szabályokat. Az elmúlt nyolc évben egy olyan hangulat alakult ki, egy olyan atmoszféra alakult ki, ahol, ahol miben megváltoztatták az államot. Amikor 2010-ben Orbán Viktor hatalomra került, azt ígérte, hogy a 89-ben nem elkövetett hibát, illetve a, 2000, a 98-ban elkövetett hibát nem követi el újra, ezt ígérte magának. Ez pedig azt jelentette, hogy meg kell gyengíteni az ellenzéket, meg kell akadályozni, hogy bárki legyőzhesse, és bármilyen erőfeszítés, bármilyen gyakorlat elfogadhatónak tűnt számára, annak érdekében, hogy senki ne válthassa őt le. Tudom, hogy ez nagyon nehéz egy hete szik alapján készülő jelentésbe mindezt megfogalmazni, beemelni, de erről van szó, ez a probléma. Egy ember, egy ember a legális migránsok családjai számára, akik megkapták a letelepedési jogot, E, ezek az embereket elűzték egy faluból, egy kis településről, az emberek egyszerűen azért, mert felültek a Fidesz gyűlöletkeltő propagandájának. Ez itt a probléma. Nem akarnék Magyarországra egyetlen migráns sem küldeni ma, mert ezek az emberek veszélyben volnának nem Soros György miatt volnának veszélyben, hanem azért volnának veszélyben, mert a jelenlegi kormánypárt és vezetője valamikor a múlt során úgy döntött, hogy a magyarság eh, lényegére kell, hogy hivatkozzon. Ez az az érték, amelyet a választási manifestumában kiem, kiemel, és minden, aki ennek ellentmond, ami ennek ellentmond, azt elutasítja. Az állam a gyűlöleten alapul. Éppen ezért örülnék, hogyha Judit jelentésének végső változatában ez a szempont megjelenne. Lehet, hogy jogilag nehéz ezt megfogalmazni, de még egyszer mondom, nem az elismert egyházak száma, nem a CEU sorsa, vagy nem soros a kérdés, nem az egyéni vagy individuális problémák jelentenek problémát, hanem ez az általános helyzet az, amelyet kritizálnunk kell, ugyanis tudatosan egy olyan közeget hoztak létre Magyarországon, ahol állítólagos nemzeti szövetség jön létre minden, minden és mindenki ellen, aki másként gondolkozik, és ennek nincs helye az Európai Unióban. Köszönöm, Björk asszony, egy percben, hiszen szavaznunk kell, tehát kérem mindenki tartsa be a felszólalási időt. Want... Rövid leszek. Szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, és szeretném, hogy kihangsúlyozta az alapvető szabadságjogokat, a demokratikus elveket. És ezzel mind egyetértettünk, és úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, hiszen meg kell néznünk a részleteket is. Hogy uh, hogyan hoz létre az ország egy gyűlölet légkört, és hogy ez hogyan éri el a lakosságot. Szeretném elmondani a többieknek, hogy a FAM jelentésben is figyelemmel kísértük a jelentést, és ott is együtt működtünk. És a nő, női jogvédők helyzete is nagyon aggasztó Magyarországon. Köszönöm. Járóka asszony? asszony, pár észrevételem lenne, először is felhábortónak tartom, hogy a romákat próbálják felhasználni ahhoz, hogy a magyar kormányon próbáljanak ütni. A magyar kormány volt az, aki, és Orbán Viktor volt az, aki romát küldött ebbe az Európai Parlamentbe először képviselőnek a személyemben, ma pedig már az Európai, alelnök, az Európai Parlament alelnöke vagyok a magyarok jóvoltából. voltából ezen kívül az Európai Parlament volt az, az én jóvoltomból és más kollégák segítségével, aki beterjesztette a bizottságnak és a tanács elé az Európai Roma Stratégiát, ami kapcsán elindult egy olyan felzárkóztatási programja a romáknak, ami példaértékű és nem volt ezelőtt. A magyar kormány nélkül ez is lehetetlen volt, lett volna. A tegnapi Roma hét, amiknek az Európai Parlament adott helyet, a, a szakértők, akik ott felszólalhattak, nem is lehettek volna itt, ez a téma nem is lenne ma az Európai Unióban, és nem is áramolnának milliók és milliárdok, hogyha akkor nincs a magyar kormány, és nem áll ki mellette. Több tagállam is megpróbálta megvétózni. Hogyha a többséget, a, a szocialistákat annyira érdekelné a romák helyzete, akkor a jövő heti plenáris vitánál nem húzták volna le azt a javaslatunkat, hogy az egy komoly vita legyen a bizottsággal, ne csak egy meghallgatásszerű felolvasása a különböző álláspontoknak. És a jelentésre visszatérve, képviselő asszony, hazugságokat tartalmaz, tudnélik, a romák elleni gárdista felvonulások, amikre utal, az akkor szüntettek be, amikor Orbán Viktor hatalomra lépett, másnap talán az első intézkedése volt, egészen addig a szocialista kormányok alatt roma gyilkosságokat követtek el Magyarországon, a, magyar gárda marsírozott Magyarországon, az európai és a magyarországi romák féltek. Múlt héten a magyarországi romák nagy százalékban támogatták ezt a kormányt, azt a kormányt, aki az elmúlt két évben lehetővé tette, hogy a romák házakat cseréljenek, kertes házakat, a cigánytelepekről a csók segtségével ten millió forintos segítségével normális lakásokba költözzenek, 220 ezerük dolgozhat végre közmunkába, képzésekben vehetnek részt, és még egyetlen egy dologot engedjen meg, hogyha már az Európa Tanácsnak a, a, a, az emberjogi jelentéstevője yeah, a szövegben, hogyha annyira fontos lenne az Európai Tanácsnak a roma ügy, akkor a roma származású speciális képviselőjét, Jaglandurnak tavaly júniusban nem rúgják ki egy nap alatt, csak azért, mert a baloldal elleni kijelentéseket tett. Köszönöm. Okay, and Mrs. Uh, Morvai. One minute, please. Morvai asszony, egy perc van diszkriminációnak érzem hogy én csak egy percet kapok nem tudom egy perc alatt összefoglalni szeretném megköszönni engel úrnak azt hogy őszintén összefoglalta a lényeget itt arról van szó hogy magyarországnak folyamatosan nekimegy az európai unió azért mert kiállunk a nemzeti szuverenitásunk a függetlenségünk mellett és nem hagyjuk hogy bevándorló országot csináljanak belőlünk ellenállunk a kvótarendszernek ellenállunk a tömeges migrációnak ezzel reményeim szerint példát mutatunk más tagállamoknak szeretettel üzenjük európa népeinek hogy van lehetőség a szabadságra mi is elértük a nemzeti ellenállással hatalmas túlerővel szemben hogy legyőztük az európai unió akaratát és a soros csapatokat mert seventy os részvétel mellett kétharmados felhatalmazást kapott a tömeges migráció elleni nemzeti kormány. nyilván ezt nehéz feldolgozni viszont én meg hadd köszönjem meg az európai uniónak és a libe bizottságnak azt a sok segtséget amit önök az évek során tavares elvtárssal viviane redinggel ugye aki egyetlen szemeszternyi jogot szakmát nem végzett de a magyar jogszabályok nagy szakértője volt sargentini asszonynak és a többieknek hogy összekovácsoltak bennünket. tehát hatalmas dolog amit tettek értünk mert a nemzet egysége jött létre azzal az arcátlansággal szemben amit ők önök itt folyamatosan az évek során velünk szemben megvalóstottak szeretném tájékoztatni azokat akik nézik ezt a közvettést hogy összesen körülbelül egy tucatnyi képviselő van itt akik hátul vannak látogatócsoportok parlamenti munkatársak tehát gyakorlatilag senkit nem érdekel tulajdonképpen ez a vita. szeretném befejezni elnök asszony a lényeg nem jönnek ide az ülésekre se a plenárisra se a bizottságira ugyanis ezek az ülések elég unalmasak. azért szeretnek önök ukrajnát csinálni majdan teret csinálni arab tavaszt csinálni és látjuk hogy unalmukban most már nagyon hasonlóra készülnek. felhvom a magyar eh, honfitársaim figyelmét nem szabad hagynunk destabilizálni az országot nagyon sok vesztenivalónk van nagyon eh, majdan szag és ukrajna szag van a levegőben ne hagyjuk hogy tönkretegyenek bennünket isten óvja és vezesse magyarországot. köszönöm egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megfigyelői jogutag vagyok csak a Libe Bizottságban, és nem is kívántam szólni. De magyarként ezek szerint egy percben egy dolgot el kell mondjak. Én egy büszke magyar családapa vagyok, és egy hazafi szociáldemokrata európai politikus és éppen ezért elképesztő módon szégyellem magamat és sajnálom hogy magyarországot ilyen helyzetbe hozta a magyar politika itt az európai közösségünk az európai szövetségeseink előtt. önök betekintést nyerhettek az elmúlt percekben fideszes kollégák hozzászólásából hogy milyen hazugság dömping van magyarországon. hát nem csoda abban a helyzetben ami van hogy a magyar társadalom ismét bedőlt annak a gyűlöletkampánynak és ellenségképnek brüsszelnek sorosnak migránsozásnak aminek köszönhetően a stabilitásra az általa gondolt védettségre orbánra szavazott. láttunk már ilyet a történelemben többször. én azt szeretném önöknek elmondani hogy a fidesz most azt kommunikálja erről a bizottsági ülésről és erről a sargentini jelentésről hogy ez egy bosszú a vasárnapi választás miatt látják önök és pontosan tudják, egyéves munka az, amit pontosan azért tettek erre a hétre, hogy ne a választási kampányban kezdjen el erről tárgyalni a bizottság. De otthon már az megy, hogy a vasárnapi választásra ez egy bosszú hadjárat Brüsszel részéről. Így nehéz lesz együttműködni. Még egyszer mondom, roppantul sajnálom és szégyelem, hogy Magyarország belpolitikája, Magyarország kormányzó hatalmi gépezetbe ilyen helyzetbe hozott mindannyiunkat. Köszönöm szépen. Okay. Köszönöm szépen. Most szeretném tájékoztatni a résztvevőket, hogy a jelentés tervezett bemutatása április 25-26-án lesz a Libében, és addigra minden fordítás is elkészül majd. És Szárgentini azt szeretne megkérdezni, hogy szeretne valamilyen összefoglalót adni Szerintem nem kellene itt most összefoglalnom ezt az első eszmecserét. Én örülök annak, hogyha a kollégák hozzájárulnak, hozzászólnak, javítják a jelentés minőségét. Nagyon fontos az, hogy átlátható folyamatunk legyen, és nagyon nagyra tartom a kollégák munkáját, akik hozzárultak a jelentéshez akik kommentálták, számomra pedig most szerintem nincs itt az ideje, hogy kommentáljam a kollégák véleményét. Nagyon sok idő lesz még. Köszönöm. Köszönöm szépen, várjuk április 25-26-át. Most pedig a négyes pont következik, ez pedig a bizottság az intézet írásbeli válasz igénylő kérdés arról, hogy a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya akadályozza-e az európai rendőrségi és igazságügyi együttműködést. Kedves kollégák, most akkor térjünk át a négyes pontra, amely az eszmecsere. A kérdés szerzője Sophie Intfeld, és a kérdés pedig október 24-én nyújtották be, 2017-ben. És pedig a 113-as per 5-ös eljárási szabályzat értelmében a reakciókra 6 hét volt. A bizottság válaszát 2018. március 7-én kaptuk meg. A 113-as szabály értelmében a LIBE koordinátorok úgy döntöttek, hogy a kérdést a LIBE szakbizottság ülésén vitára bocsátják. Most pedig átadom a szerzőnek, Sophie Intfeldnek a szót. Uh, Nagyon köszönöm, elnök asszony. Habár az Európai Bizottság a március, het, március 7-én küldte el az úgynevezett válaszát, ez igazából mégsem egy válasz. A válaszokból uh, ez, ez ilyen szokott lenni egy bizottsági válasz. Az Európai Bizottság arra jutott, hogy uh, számos lengyel parlament által elfogadott törvény növeli a igazságszolgáltatási rendszer függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat ennek pedig, kihatás, ennek pedig kihatása van az Európai Rendőrségi és Igazságügyi Együttműködésre, például a letartóztatási parancsokra, illetve az információ megbízhatóságára, amelyeket a SIS-be, a Europol rendszerébe, vagy az FIU-ba vezet be a, vezetnek be a lengyel hatóságok. Ahogy az interkonnektivitás, az interoperabilitás fontos témák, illetve jövő héten is beszélni fogunk erről, tudnunk kell azt, hogy az igazságszolgáltatási szervek teljesen függetlenek-e Lengyelországban. Vannak, akik szerint ezek egy baloldali összeesküvés elméletnek a gondolatai, viszont megtagadták a világ az európai elfogató parancsokat, amelyeket a lengyelek adtak ki, ugyanis a közös értékei az a jogállamiságnak, valamint a demokráciának megsértésre kerültek. Az ír legfelsőbb bíróság az Európai Unió bíróságához fordult, mivel nem alkalmazta a lengyel elfogadó parancsokat tehát igen, csak konkrét nehézségekbe ütközünk. Beszéltünk az előbb Magyarországról, most Lengyelországról beszélünk, és itt valósággá válnak ezek a, a veszélyek, és ez tovább fog gyűrűzni, ebben teljesen biztos vagyok. Szerintem ez az eset nagyon jól mutatja, hogy miért annyira fontos, hogy minden egyes tagállam betartson bizonyos jogállamisággal és szabadságjogokkal kapcsolatos értékeket. Az Európai Bizottságra Bizottságtól már kaptunk választ, az Európai Unió Bíróságától is fogunk. Az Európai Bizottság a hetes cikkre referál, na de hát ez nem válasz a mi kérdésünkre, nem azt kérdeztük, hogy elindították e a hetes cikket Lengyelország ellen hanem arról, hogy függetlenség van-e, jogállamiság van-e, és ennek milyen kihatása van az európai elfogató parancsra. Szeretném tudni, a bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy mindennek milyen konkrét kihatásai vannak. Köszönöm, Szofi. Szeretne valaki felszólalni? Barbara Spinelli. Barbara. Én nagyon hálás vagyok Szofinak, amiért feltette ezt a kérdést és csalódott is vagyok a bizottság válasza miatt. Ugyanis a bizottság azt mondja, hogy el fogja indítani a hetes cikket, értékelni fogja a helyzetet, kötelezettségszegési eljárásokról beszél. Mindez szép és jó, de a konkrét kérdés, amelyet Sophie Indevelt tett fel, arra a kérdésre nem érkezik válasz a bizottság részéről, és én sem találom a választ. Mi értelme van annak, hogy ilyen sok intézmény, szervezet foglalkozik a pénzügyi együttműködéssel, és mi értelme van annak, hogy még újabb ilyen szervezeteket hoznak létre, hogyha vannak olyan tagállamok, amelyekben a jogállamiság, illetve az igazságszolgáltatás függetlensége nem teljesen érvényesül. Például mi értelme van közös európai ügyészt, ügyészséget kidolgozni, megalakítani, hogyha aztán viszont a jogállamiságot, illetve a hatalmi ágak szétválasztását nem tartják tiszteletben az Európai Unió tagállamaiban, vagy legalábbis vannak olyan tagállamok, amelyek ezeket nem tartják tiszteletben. Köszönöm Szofinak a kérdést, és nagyon várom a bizottság részletesebb válaszát. Köszönöm. Mrs. Morvai. asszony. szépen. természetesen ki más lenne a szégyenpadon a vádlottak padján mint a nemzeti szuverenitásuk mellett kiálló magyarország az én hazám első programpontként második programpontként pedig lengyelország. szeretném a lengyel barátaink figyelmét is fölhvni arra hogy nyolc azaz nyolc európai parlamenti képviselő tartózkodik jelenleg a teremben amikor az országuk számára kiemelkedő jelentőségű komoly szankciók veszélyével járó jelentést tárgyalják. mindenki más aki egyéb helyeken ül ők szakértők, technikai munkatársak, látogatócsoport és a többi. Tehát a 751 képviselőből 8-at érdekli az a jelentés, amely az önök sorsát meghatározza. Pontosítok, se Lengyelország, se Magyarország sorsát az önök pimassága nem fogja meghatározni, mindig is volt kultúránk van történelmünk van gazdaságunk és van nemzeti büszkeségünk tehát a végtelenségig ezt önök nem fogják tudni csinálni se magyarországgal se lengyelországgal eh, de azt gondolom hogy lengyelországban ugyanúgy mint magyarországon a nemzeti egységet a nemzeti ellenállást erősti az önök folyamatos gyalázkodása isten óvja és vezesse lengyelországot barátainkat és magyarországot. köszönöm szépen! Uh, uh, elnézést elnézést marvai asszony de mivel nem teljesülő tagja ennek a bizottságnak még csak póttagja sem ennek a bizottságnak Szeretném emlékeztetni önt, hogy az eszmecsere az szolgáltatás képviselőivel, ez másfél hete volt, és ott nagyon sokan ott voltak, nagyon sok EP képviselő jelen volt ezen az ülésen. Most pedig szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy szeretne felszólalni. Kérem kollégák, Kérem, hallgassuk meg a bizottságot. Ingasz, Ringo asszony. Köszönöm, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani, amiért itt lehetek, és mondhatok, megoszthatok önökkel pár kiegészítő információt azzal a parlamenti kérdéssel kapcsolattal, amelyet Indevelt asszony nyújtott be. Természetesen írásos választ is a megfelelő eljárás részeként fogunk neki nyújtani. Emlékeztetném neked arra, hogy a bizottság a márciusi válaszában kiemelte, hogy a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerének függetlensége fontos a belügyi kérdések tekintetében és a közös bizalom tekintetében, valamint annak a tekintetében is, hogy az EU-s eszközöket, amelyek ezen közös bizalomra épülnek, megfelelőképpen megvalósulhassanak. Az igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya kihathat az igazságszolgáltatási együttműködésre a tagállamok között. Éppen ezért az Európai Bizottság szeretné felhasználni azokat az eszközöket, amelyekkel a jogállamiságot vissza lehet állítani Lengyelországban. A jogállamiság rendkívül fontos a bel- és igazságügyi együttműködés tekintetében. Ezt kiemeltük abban az indokolt javaslatban, illetve negyedik jogállamisági mm, állásfoglalásban, ajánlásban, amelyet december 20-án, 2001. december 20-án adott ki az Európai Bizottság. Most pedig szeretnék egy pár kiegészítő információt megosztani ezzel a témával kapcsolatban. Először is felhívnám a figyelmüket arra, hogyan Intervált asszony az előbb tette, hogy a leg, az ír legfelsőbb bíróság milyen ítéletet is hozott. Ez a mai beszélgetés szempontjából igencsak fontos. Az ír bíróság azt kérte az Európai Unió bíróságától, hogy hozzon ítéletet egy olyan ügyben, ami az európai elfogató parancsal kapcsolatos. Egy európai elfogató parancsal, amelyet a Lengyelország adott ki, és amely a lengyel állampolgára vonatkozik, akit Írországban tartóztattak le. Az írbíróság ezt a kérdést tette fel tehát az Európai Unió bíróságának, ez pedig, ez a kérdés a tisztességes eljáráshoz való jogát megkerülhetheti a lengyel állampolgárnak. Most az Európai Unió bíróságánál van a labda, nekik kell megvizsgálniuk, hogy a lengyel helyzet hogyan is hathat ki az európai elfogató parancsra. Második dolog, Develt asszony azt is kérdezte a kérdésében egészen konkrétan, hogy a jelenlegi lengyelországi helyzet hogyan is hat ki a, az adatbázisokra, az FIU netre például, valamint az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer, az ECRIS-re, illetve a Schengen Információs Rendszerre, vagyis a SIS-re. Ami az FI Unitet illeti, hadd mondjam el, hogy ez nem egy Europolos adatbázis, hanem egy olyan információs adatbázis, amelyel a mm, szakszolgáltatási rendszereknek az adatait lehet nyilvántartani. Ez egy decentralizált rendszer, ahol is az információ az FIU felhasználóinak a szerverén maradt tárolva ez a rendszer, ennek a rendszernek a következtében nincsenek nyomozások, csak az adatokat elemezzük, a pénzügyi adatokat, amelyeket pénzügyi entitásoktól kapunk, és ezen elemzések alapján fordulunk a megfelelő hatóságokhoz, az illetékes hatóságokhoz, hogyha pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel a lengyel FIU rendszernek sincs, sincs jogalkalmazó, bűnüldöző kompetenciája, csupán csak egy adatgyűjtő eszköz. Ami az ECRIS adatbázist illeti. Ez egy elektronikus adatmegosztó rendszer, amelyel hatékonyan és gyorsan lehet bűnügyi információkat megosztani a tagállamok között. Talán tudják, hogy a rendszer 2012. áprilisa óta működik olyan rendszer ez, amelyet leginkább a rendőrség használ, méghozzá bűnügyi eljárások során. Lengyelország azon tagállamok közé tartozik, amely a leginkább össze van kötve a többi tagállammal. A többi tagállamhoz képest Lengyelország több információkérést kap a nemzeti, nemzeti adataira vonatkozóan. Tehát Lengyelország Mindez idáig megbízhatóan válaszolt a kérésekre, és megfelelőképpen kezelte az Equisen érkező rendszereket 2012-től egészen 2016-ig. Ami a SIS, vagyis a Schengen Információs Rendszert illeti, a bizottságnak, bizottság nincs tudatában a problémáknak, nem gondolja, hogy problémák lennének. Végezetül pedig az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy az európai biztonságra milyen hatása van annak, hogyha az igazságügyi és rendőrség együttműködésben az egyik tagállam gyenge láncszemnek bizonyul. Általános megjegyzésként azt mondanám, hogy ha a rendőrség és igazságügyi együttműködési láncolatban van egy gyenge láncszem, annak lehet rossz hatása az Európai Uniós biztonságra szeretném kiemelni, hogy a jogállamiság és az alapjogok tekint alapjogok rendkívül fontosak az Európai Unió rendőrségi együttműködésének és biztonságának fenntartása szempontjából. A jogállamiság és az alapjogok megtartása együtt működnek. Éppen ezért az Európai Bizottság továbbra is kitart az Európai Unióban az alapjogok és a jogállamiság érvényesítése iránt. Köszönöm. Hogyha jól értem, tehát akkor az Európai Bizottság megvárja az Európai Bíróság ítéletét, ugye? Jól értettem. Természetesen a bizottság megvárja ezt az Európai Bírósági határozatot, és persze értékeljük a folyamatosan, folyamatosan értékeljük a helyzetet, várjuk a bíróság ítéletét, mindez azonban nem függ össze azzal a munkával, amelyet a bizottság jelenleg végez. Sophie Infeltnek adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Nagyon röviden, először is Morvai asszonynak hangsúlyozni szeretném, hogy valószínűleg rossz felszólalási papírból olvasott fel egy eh, rossz napirendi pontnál. Nem hozunk semmilyen döntést jelenleg, úgyhogy Morvai azt mondja, hogy az se volna probléma, ha egyedül itt volnék, eh, és ráadásul nem is egy tagállam szuverenitásról van szó, hanem a megfelelő együttműködésről van szó. Az ön országa volt az első, aki 2007-ben a Lisszaboni szerződést először ratifikálta, teszem egyébként hozzá. Mindezt félretéve sajnálkozom, hogy az Európai bizottság képviselőit küldik ide, hogy a piszkos munkát a biztosok helyen elvégezzék, már pedig ez egy tisztán politikai kérdés, amiről szó van. Az a benyomásom, hogyha kérdéseket teszünk fel a bizottságnak, és választ akarunk kapni, akkor olyan benyomásom van, mintha tényleg sűrű olajban kellene úsznom, nem jutok előre. Ragacsos az egész, és nem jutok előre. nem arra te kérdeztem, hogy hogyan működnek az adatbázisok, hanem a jövendőbeli vita bizalomba kérdeztem rá. Ez a politikai lényeg a kérdésemnek. A bizottság gyáva egyszerűen elhúzódik a kényes kérdések elől, és az Európai Bíróságra vár minden egyes alkalommal, hogy a bizottság által maga mögött hagyott rendetlenséget vagy kvázi piszkot feltakarítsa, már mint a bíróság. Feltettem ezt a kérdést októberben. Amikor az ír bíró meghozta a határozatát, teljesen előre látható volt, hogy egy csomó probléma jön létre ebből a helyzetből. Az írbíró az ügynek csak az elejét jelenti. Mikor um, lép fel végre a bizottság? Barbara említette az EPO-t, az Európai Ügyész, Ügyész Hivatalát is. Voltak éppen itt arról van szó, hogy a lengyel igazságszolgáltatás, mint az európai igazságszolgáltatási rendszer része megbízható-e hiszen a nemzeti bírák, mondom Morvai asszonynak, az európai jognak is érvényt szereznek, alkalmazzák az európai jogot, hogyha az Európa, hogyha a lengyel bíróságban nem bízunk most már, mint független igazságügyi szervekben, akkor az egész európai rendszer összeomlik. És a bizottságnak igenis feladata van, hogy a szerződéseknek érvényt szerezzen. Ezért igazi választ várok erre a kérdésemre, nem csak én, hanem Európa állampolgárai várnak választ erre a, egy igazi választ erre a kérdésre. És ezután térjünk majd erre vissza, elnök asszony. Köszönöm szépen, ezt a pontot lezárjuk, és akkor most áttérünk a szavazásra. Jurek úr, a vita után majd. Igen? Elnézést, elnézést. De, de még egy, még egy pont van. Én úgy tudom, hogy ezt elhalasztottuk. Igen, elnézést. Még 5 perc egy másik pont. A vita, és ezután a pont volt, most a hetes ponthoz értünk. A következő pedig a Parlament egyik eh, állásfoglalás tervezete az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről. A dokumentumot a bizottság 29-es munkacsoportja készítette, és eh, arról szól, hogy eh, milyen további funkciók várhatók a adatvédelmi pajstól. Az állásfoglalás tervezet a bizottság javaslatait, a tagállamok és az Egyesült Államok hatóságainak a javaslatait tartalmazza, annak érdekében, hogy eh, a megfelelő szinten nyújtson védelmet ez az adatvédelmi pajzs. Most pedig szeretném az árnyék előadóknak átadni a szót. Igen, az árnyék előadó. Ki az első árnyék előadó? Szofi? Nagyszerű csütörtök reggel, ennyit beszélhetek. Igazából nem az állásfoglalásról szeretnék beszélni, hanem nagyon érdekes, hogy ilyen kevesen vannak itt. A Cambridge Analytica után az adatvédelmi pajzs szerepe fontosabb lett. És néhány hét eltelt már, és látjuk, hogy azért valamennyi érdeklődés mutatódik a téma iránt. Nem titok, és szerintem totálisan nem megfelelő az adatvédelmi pajzs. Várjuk az Európai Bíróság határozatát a témáról, de azért legyünk magunkkal is következetesek, és ez csak arról, hogy miről szól ez, hanem hogy hogyan ültetjük át, hány állásfoglalást kell még elfogadnunk, és mennyit kell még várnunk, hogy valami történjen. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy használja a Cambridge Analytica az adatvédelmi pajzsot, a Facebook ugyanúgy, cégek használják, ez mindent elmond az egészről. Köszönöm. Eltó úr, köszönöm szépen. Először is szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy védjük az adatokat, a polgárok adatait és az üzleti adatokat. Az Európa, az EU-USA adatvédelmi pajzs egy jogi keretet ad ahhoz, hogy a nemzetközi szinten is védelem alatt legyenek a emberek adatai, és a határokon átnyúló adatvédelemet is szeretném kihangsúlyozni, illetve annak a fontosságát. Nagyon fontos az, hogy megfelelő módon védjék az adatokat. Az Egyesült Államok hatóságai nagyon sok haladást értek el ebben a tekintetben, és mi is együttműködünk az Európai Adatvédelmi Hatóságokkal. De a parlament továbbra is vizsgálja az adatvédelmi pajzsot. 2400 amerikai vállalat vállal részt ebben, és az adatvédelmi pajzs védelményem szerint pedig nagyon jó dolog, de azért van néhány alapvető ajánlás. A kereskedelmi területen az amerikai kereskedelmi kamarának is figyelembe kell venni a javaslatait. Nagyon fontos az, hogy megfelelési teszteket folytassanak, és hogy összehangolják ezeket az európai adatvédelmi hatóságokkal, főleg akkor, amikor személyes adatokról van szó. A mindenképpen politikai akaratra is szükség van, illetve adminisztrációs intézkedésekre is, hogy megfelelő módon működjön az adatvédelmi pajzs. Nagyon fontos az, hogy legyen egy adatvédelmi pajzsra foglalkozó ombudsman is, akinek a feladata az lenne, hogy megfelelő módon figyelemben kísérli a pajzs működését. Ezen kívül a GDPR működését is tovább gondolásra javaslom de várom az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék, jelenlés, árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Guillaume asszony. Nagyon köszönöm. Angolul fogok mindjárt felszólalni kollégám Bergeti Belki nevében. Ő adta át nekem ezt az üzenetet. Tehát köszönöm, köszönöm az elnöknek ezt a jelentést tervezetet, amely igencsak kiegyensúlyozott, és amely bizonyos aggodalmakra reflektál, amelyek az adatvédelmi pajzsal kapcsolatosak. Először is arra, hogy ez még nem teljesen működik, nem minden tagállamban működik. Második dolog az Egyesült Államok vezetősége még mindig nem nevezett ki olyan ombudsmant, aki ezzel a kérdéssel foglalkozna, mert pedig erre ezt meg kellett volna tennie, illetve a Facebook, a Cambridge Analytica és egyéb cégek az adatvédelmi pajzs alatt visszaéltek több millió Facebook profillal, és ezt politikai kampányokban használták fel. Az SND frakció összességében támogatja az elnök Lodmerász jelentését. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget is, hogy felszólalhatok. A javaslatot én egy kicsit negatívnak ítélem. Igazából itt a Safe Harborrel és az adatvédelmi pajzsol valami olyas valamit hoztunk létre, ami megfelelő irányba indul el, és ahol láttuk a vizsgálatokat is, láttuk azt is, hogy haladást sikerült elérnünk, és azt is látjuk, hogy pozitív fejlődés is tapasztalható. A Facebook és a Cambridge Analytica bárhogy is legyen, egy adatvédelmi pajzs, az ilyeneket nem fogjuk tudni megakadályozni. Ugyanúgy, hogy a bűnözést sem tudjuk megakadályozni, a törvényekkel ugyanúgy nem fogjuk tudni megakadályozni az adatokkal való visszaélést. Azonban, akik eh, jogszerűen kezelik az adatokat, azok követik is ezeket az iránymutatásokat. A kérdés az, hogy mit tudunk javítani az ellenőrzés tekintetében. Úgy gondolom, hogy főleg a Facebook esetében a problémákkal az Egyesült Államokban is foglalkozni kell. Tehát nem az, hogy létrehozunk valamit, és semmit sem csinálunk hanem nagyon fontos az, hogy legyen valami, nagyon fontos az, hogy meglegyen ez az adatvédelmi pajzs, ennek a segítségével pedig szerintem valami haladást értünk el, és az adatvédelmi pajzs inkább pozitív dolog. Egyetértek az előttem felszólókkal, hogy nem jó, hogyha a testületeket még nem nevezték ki, testületek még nem végzik a munkájukat, amiknek ezzel foglalkozni kellene. Van valaki, aki ideiglenesen foglalkozik a dologgal, de fontos, hogy ne legyen adatvédelmi foghíj, és nagyon fontos az, hogy kinevezünk valakit, hogy legyenek felelősek. De ez de ennek nincs negatív kihatása. De ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a kinevezéseket igenis ejtsék meg, és hogy vegyük komolyan az adminisz, amerikai adminisztráció részéről is, tehát vegyék komolyabban azt, amit velünk megkötöttek, amiben megállapodtunk. Hiszen az adatvédelmi Pajzs jó példája annak, hogy észszerű irányba is tudnak fejlődni a dolgok. Lehet, hogy az elején ez nem százszázalékos, de a jelentéseink alapján ezek minden évben elkészülnek, jobbra fordul a dolog, és éppen ezért az az érzésem, hogy túl negatívak vagyunk, és ez az egész Facebook dolog még nem működik úgy, hogy szeretnénk azonban mégis csak jele annak, hogy működik, de az biztos, hogy a visszaélést nem fogjuk tudni megakadályozni. Éppen ezért szerintem egy kicsit pozitívabban kell viszonyulnunk a dologhoz, és legyünk büszkébbek arra, amit elértünk. Köszönöm, Ernst asszony, tessék. Lehet, hogy mi a bal oldalon pessimistábbak vagyunk, de ugyanazt a szöveget olvastuk, nem? Hát én pedig megállapítom, hogy itt súlyos kritika fogalmazódik meg. Significant concern, komoly aggályokról szól a szöveg, a tárgyalásokat újra kell kezdeni, akciótervre van szükség, mondja a szöveg, és az ombudsman csak kiegészíti ezt. Világossá vált tehát a szövegből, hogy semmi sem változott meg. Soha nem védelmi pajzsnak éltük ezt meg, ez voltak éppen nem másról volt szó, mint egy fügefalevéről, amely az igazságot fedné el, persze szépen, barátságosabban, diplomatikusabban fogalmazhatunk, de ki kell mondanunk, hogy megoldatlan problémákat görgetünk magunk előtt. a független ombudsman sem tud safeguardokat, biztosítékokat bevezetni. Miért lennénk elégedettek ezzel? A Safe Harborről hozott ítéletet az Európai Bíróság. Azt mondtuk, hogy mindent meg kell változtatni, és a bizottság ezután ezt a szerencsétlen védelmi pajzsot hozta létre. A bizottság térfelén van a labda, azt várom el, hogy egyrészt a bizottság mondja el, hogy ezen semmiképpen sem pozitív tényállás alapján milyen lépéseket tervez. Jurova biztos asszony, azt mondtam, hogy nem Jurov asszony azt mondta, hogy elvégzik a munkát, egy bizalmat vetettünk vele, de nem vagyok hajlandó arra, hogy játékként tekintsen rám a bizottság, hogy illetve az amerikai tech cégek, a Facebook botrány ismét felmutatja, hogy milyen súlyosan áll a helyzet, és milyen komoly problémákkal állunk szembe. Továbbra sem sikerült megoldani ezt a kérdést, ezért tehát a bizottságtól szeretném hallani, hogy mit tervez tenni. Uh, I would like to ask a... Kérem a képviselőtársaimat, úgy látom, hogy senki nem kér szót, tehát megadom a bizottságnak a szót, nem tudom, hogy ki jön a bizottságtól. Zauer, Zauer a nevem, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy a bizottságnak megadta a lehetőséget, hogy egy-két kérdésre válaszoljon. Először is úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy van mit, mit, mit javítani ebben a ö, rendszerben. A Privacy Shield éves áttekintésének jelentésében erről szólunk. Ugyanakkor a védelmi pajzs keretén belül úgy gondoljuk, hogy megfelelő védelmet biztosítottunk. Az éves áttekintés előkészítése során több hiányosságra felhívtuk a figyelmet, és a jelentésben megfogalmazott ajánlásokat megfogadták. Egyebiránt az éves jelentés után készített el az adatvédelmi hatóság egy jelentést, amely szintén az el megteendő lépéseket sorolja fel. De persze mindig van mit javítani a szabályrendszereken, és mi sem tudjuk szőnyeg alá söpörni, hogy egy-két jelenség aggaszt bennünket, mi több frusztrál bennünket. Például az a tény, hogy még mindig nem nevezték ki az általános, az, á, az végleges ombudsmant, nyugtalanít bennünket. Persze, um, acting ombudsman, um, ügyvezető ombudsman van, és gyakran nálunk a mi pozíciónkban is ügyvezetők vesz, viszik a munkát, viszik az ügyeket, és ez még nem jelent aggodalomra okot de az elmúlt jelentésünkben, illetve a találkozónkon márciusban kihangsúlyoztuk, hogy ez aggaszt bennünket. Központi fontosságú, hogy a végleges ombudsmant kinevezzék, azért, mert nem azért, mert ez egy jogi problémát jelentene, hanem sokkal inkább azért, mert ez a kölcsönös bizalom jelét adja. És bizonyítéket adja annak is, hogy az USA adminisztrációja, igazságügyi kormányzata milyen jelentőséget tulajdonít uh, a védelmi pajzsnak. A P-Club, a Privacy and Civil Liberties Oversize Board, a um, személyes adatok és um, állampolgári biztonság kérdését felültekintő bizottságban se jelent neveztek ki mindenkit, de legalábbis három kinevezés megtörtént. A szenátusi meghallgatás megtörtént, de a szenátus még nem bódintott rá a kinevezésekre. Ebben a testületben, a Pékanban tehát erről sem mondhatjuk azt, hogy nem működne, hogy diszfunkcionális volna, e, ez gyebiránt ezt is kihangsúlyoztuk az éves jelentésünkben, hanem nincsen a véglegesség megteremtve. A munka tehát zajlik, például a 12.03-as végrehajtási rendelet tekintetében amely az USA igazgatási rendszerének fontos elemét képezi. Ajánlásainkban tehát kihangsúlyozzuk, hogy a kinevezéseket minél hamarabb végrehajtsak. Dol- Dalton képviselővel is egyetértek, hogy arra van szükség, hogy a kereskedelmi minisztérium, az USA külkereskedelmi minisztériuma, amely a védelmi pajzsot működteti, proaktívabb módon járjon el. A certifikációs folyamat, vagy a tanúsítványok kiállításának folyamata részletesebben működik most, mint a régi Safe Harbor keret megállapodásban. A felülvizsgálatot is megerősítették, de proaktívabb fellépésre van szükség. Láttuk valóban a Facebook és a Cambridge Analytica ügyében, hogy mindketten rendelkeztek Privacy Shield védelmi pajzs tanúsítványjal, és mégis megtörténhetett, ami megtörtént. Kiátszották a szabályokat. Ezért tehát mind az FTC-t, mind a kereskedel, USA kereskedelmi minisztériumát felszólítottuk, hogy lépjenek tovább gyorsítsák fel a munkát, az engedélyezés munkáját, erősítsék tehát meg a védelmi pajzs védelmi funkcióját. Az FTC és um, rossz uh, úr utalt már erre, elkezdett egy um, vizsgálatot, 2011-ben az FTC már megvizsgálta a Facebook fellépését megállapodásra, illetve bíróságon kívüli egyességre jutottak, de úgy tűnik, hogy az akkori egyesség szellemét és betűjét a, a Facebook megsértette. Tehát az FTC, az USA eljáró hatósága, tehát aktív, de azt várjuk el tőle, hogy ne csak a Facebook és az olyan botrányokkal foglalkozon, amelyek már napvilágra kerültek, hanem proaktívan vizsgálódjon, vizsgálja meg azokat a helyzeteket, ahol délhetőleg az adatokkal, a személyes adatokkal visszaélnek a felhasználók. Milyen munkát végzett az Európai Bizottság? Egyrészt feltérképeztük a helyzetet, nem csak egy kétnapos találkozót jelent ez, amelynek során a különböző USA hatóságok képviselőivel találkoztunk, hanem két kérdőívet is elkészítettünk, és komoly munkát végeztünk. Ezután, miután kiadtuk az ajánlásainkat, proaktívan folytattuk a munkát, több biztos, a biztosi szinten is és technikai szinten is több találkozót tartottunk az USA hatóságaival. Na jó, hát köszönjük, mondja az elnök, akkor most legyen szíves, fejeze be mondandóját. Zauer úr folytatja. Szóval nagy munkát végeztünk, az USA hatóságai tájékoztattak bennünket azon lépésekről, amelyeket meg akarnak tenni, például a kereskedelem politika oldalán. Ők az adatvédelmi hatóságokkal is szoros kapcsolatban vannak, ez mindenképpen üdvözlendő, erre buzdítjuk őket. Hiszen ők közösen, tehát a Kereskedelmi Minisztérium, az FTC és az adatvédelmi hatóságok iránymutatásokat dolgoznak ki, és ennek segítségével remélhetőleg az ilyen botrányok nem történnek meg újra. Sophie Intfeld foglalja össze a vitát. Összefoglalhatom, az Európai Bizottság nem nagyon tanul. Ugyanazt a vitát folytatjuk le, mint a Safe Harbor esetében. Nem látok semmiféle előrelépést. Nem tanult az Európai Bizottság, nem tanult meg hallgatni a szakértők szavára, szem, szavára sem most már számos példát láthattunk, hallhattunk, ahol is a bizottság nem foglalkozott a szakértőknek, a, kép, a, képvis, a szakértőkkel, például a 29-es munkacsoport képviselőivel sem. A bíróságok majd meg fogják a 29-es munkacsoportnak a munkáját erősíteni. Hányszor lehet ugyanazt a hibát elkövetni? Érdekes minden esetre. Érdekes, hogy a bizottság a Cambridge Analytica-ra és a Facebookra reflektált zárásképpen. Én is, felsz, én is említettem őket, de úgy, hogy a tudatvédelmi pajzs nem működik. Trump elnök talán, ő neki talán jól jött az, hogy nem jól működött az adatvédelmi pajzs, ugyanis a Facebook és a Cambridge Analytica segített neki a választások megnyerésében. Nem tudom, hogy hogy működhetne így az adatvédelmi pajzs, de hát mindegy lehet engem régi modinak mondani, de szerintem van egy egyenségünk, van egy jogszabályunk, és akkor ilyenkor nem lehet a másik féltől nagyon kedvesen megkérdezni, hogy esetleg gondolná-e arra, hogy betartja az egyezményt. Nem, vagy azt mondjuk, hogy vagy betartod az egyezményt, vagy nincs egyezmény. De lehet, hogy én így gondolkodom, akkor régi modinak számítok. Nem hiszem, hogy itt kérésről, kérelemről, ajánlásról kellene beszélnünk az Egyesült Államokkal szemben, hanem vagy betartják az egyezményt, vagy nincs adatvédelmi pajzs. Szerintem az Európai Bizottságnak kötelezettsége az európai állampolgárok felé, nem az amerikai kormány, hanem az európai állampolgárok felé, hogy megvédje az adataikat. És a Cambridge Analytica és a Facebook esetében ez nem sikerült, lehet, hogy a többi esetben sem, a többi adatvédelmi pajzs alá tartozó esetben sem, úgyhogy jobban kellene magyarázkodni, mint eddig. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm. Akkor most elmondanám, hogy április 23-áig lehet módosítókat benyújtani. Most pedig elkezdjük a szavazást. 10 óra 45-kor fogjuk elkezdeni, tehát 3 perc szünet.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 Salut. Okay, colleagues, do you have voting? Akkor most uh, szavazunk, készítse elő mindenki a szavazókártyáját. 2017-es évi igazságügyi eredménytábláról szavazunk. Szilvi Guillaume a jelentéstevő. Nem szeretné? Nem? Nem szeretne hozzászólni? Akkor. I don't have my card. Okay. uh, compromise nyolcas kompromisszum. Megnyitom nem az ajtót, hanem a szavazást. Most zárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosító. Plusz kettő. Akkor megváltoztatjuk az eredményt. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Elnézést. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 17-es módosító az egyes bekezdéshez. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitva a szavazást. Zárva a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 4A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös módosító megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Negyvennégyes módosító, megnyitom a szavazást. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. 44-es módosító most. Megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 45-ös megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es módosító, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 7-es módosító, 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a bevezető rendelkezések egyes. megint a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A preambulum bekezdések. A 12-es kompromisszum. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. És a zárószavazás megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen.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 Kedves kollégák, a következő napirendi pont Grisbeck asszony tájékoztatója a vagyonai eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzések kölcsönös elismeréséről. A Liben szavazott erről ö, hétfőn. Kedves kollégák, kérem maradjanak csöndben, elkezdtük a harmadik tárgy, a, elkezdtük a következő napi rendi pont tárgyalását. Tehát a 2018. januárjában a LIBE szavazott és tárgyalási mandátumot adott a trialógusra a tárgyaló bizottságnak, és a különböző kérdések állnak nyitva a társjogalkotók számára, a elutasítási okok, az elkobzott vagyontárgyak szociális felhasználása, jogorvoslat és biztosítékok. Ezekről a kérdésekről zajlott a tárgyalás, most pedig megadom Grizbek asszonynak az előadónak a szót. Tessék, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Mm, meg megpróbáltát felszólalni, most éppen működik a mikrofon. Köszönöm, kedves kollégák! Én fogom gyorsan bemutatni a trilógusban zajló tárgyalásokat, háromoldalú tárgyalásokat. Azon anyaggal kapcsolatban, amelyet az előbb említett, vagyis a vagyoni eszközök befogyasztására és elkobzására vonatkozó végzések kölcsönös elismerése ez tehát a téma. Ez a rendelet, hogyan azt a neve is mutatja, az együttműködést hivatott javítani az illetékes hatóságok között, annak érdekében, hogy be lehessen fagyasztani és el lehessen kobozni gyorsan és főleg hatékonyan azon vagyoni eszközöket, amelyek valamilyen bűncsekményből származnak. Emlékeztetőképpen jelenleg több mint 95 százaléka a vagyonoknak, vagy eszközöknek, amelyek bűncselekményekből származnak, nincsenek sem elkobozva, sem befagyasztva, vagyis a bűncselekmények elkövetőinél maradnak. Erre az eszközre tehát mindenképpen szükségünk lenne. Mondanék még egy pár információt, általános dolgok, illetve ö, időpontok, fontosabb pontok, amelyek a három egyeztetések során előkerültek. Tehát Libében nagy többséggel megszavaztuk még januárban ezt az anyagot, egészen gyorsan elkezdődött a háromoldalú tárgyalás ezen szavazás után, az elsőre már januárban, január 23-án sor került, majd kettő politikai háromoldalú tárgyalás volt, illetve négy után a technikai jellegű egyeztetés, Mm, jövő héten is lesz Strasbourgban egy háromoldalú tárgyalásunk ami az általános dolgokat illeti, általános megközelítés, általános megjegyzések. Jól mennek a tárgyalások, a légkör nagyon jó, nagyon jó az együttműködés, jó a munka a kollégákkal, az árnyékelőadókkal mindenkivel, aki velem van ezen dosszié során, szeretnék nekik köszönetet mondani. A bolgár elnökségnek elnökség szeretné lezárni még az elnökség vége előtt ezt az anyagot. Éppen ezért nagyon sok energiát mutatnak az elnökség tagjai, és a bizottságnak is szeretném megköszönni az elköteleződését. Nagyon gyorsan lát, látszódott, hogy a három intézménynek ugyanaz a célja, mindannyian szeretnénk egy olyan eszközt, amely koherens, amely egyértelmű, amely praktikus és egyszerűen alkalmazható. Nem mindig ez jellemzi a mi szövegeinket egyébként. Nagyjából miről is van itt szó, ami a formát illeti. Először is szeretnénk, hogyha rendelet lenne ez a szöveg, és nem pedig irányelv. Először egész kaotikus volt a helyzet, kellett egy kis tárgyalás, vagy egy kis harc ahhoz, hogy ezt az ötletet átvigyük, de most már mindannyian rendeletet szeretnénk. A parlament mindig is ezt támogatta, egy ezt támogatta, úgyhogy sikerült meggyőzni a többieket is most már rendelet a cél, tehát mindenki részéről. Második dolog, ami az eljárási elemeket illeti, az Európai Parlament természetesen rendkívül ö, óvatos, és szeretné konkretizálni azokat az eljárási garanciákat, amelyek szükségesek ennek a szörnek az elfogadásához. Ez alapvető fontosságú a parlamentnek. Van egy elem, amely még a tárgyalásodnak a, a tárgyát képezi, és amelyről még nem sikerült döntést hoznunk, nincs még konszenzus, vagy legalábbis nem a parlament öm, konszenzusát sikerült eddig elérni legyen egy nem elismerési és nem végrehajtási záradék, hogyha a végzések az alapjogok nem tiszteletben tartásán alapulnak. Ez evidensnek tűnhet, de mégsem olyan egyszerű, erre jutottunk a tárgyalások során. Ez már egy régi elvárása és legitim elvárása a parlamentnek, ezt támogatjuk már több éve. Tudjuk, hogy nehéz lesz, ez látszik már a tárgyalásokból, de kiállunk az álláspontunk mellett. Egy másik dolog, amely konszenzus tárgyát képezi az árnyék előadók között, de támogatják az általam javasolt módszert, gyors eljárásokat szeretnénk, szeretnének elérni. A tanácssal még folynak a tárgyalások. A parlament a határidőket is szeretne a szövegben látni, hogy tényleg gyorsan, hatékonyan tudjunk fellépni, gyorsan és hatékonyan tudjuk használni ezt az eszközt. Ez már sokkal összetettebb, mint ahogyan azt gondoltuk, ugyanis a tanács nem fogalmaz meg egyértelmű határidőket, a bolgár elnökséggel ezen még dolgozunk. Harmadik elem, vagy negyedik, és akkor ezzel már majdnem a mondanom végére is értem. Szóval optimálisan szeretnénk kezelni a, a vagy elkobzott vagyoni eszközöket, ez már közös álláspontja a parlamentnek és a tanácsnak is, ugyanis a tanács, mint mi is, mm, stratégiai stratégiai fontosságúnak gondolja az áldozatok kompenzálását, a vállalatok kompenzálását is, hogyha ők estek áldozatul ezen bűncselekményeknek. Pár szóban összefoglalva, tehát így áll most a munka a következő jövő héti háromoldalú tárgyalások előtt. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm még egyszer a kollégáknak, bármikor fordulhatnak hozzám a tárgyalások során. Persze, köszönöm. Thank you. Uh... Köszönjük szépen. Barbara Spinelli a szót. Kérem kollégák, ha valaki kéri a szót, akkor uh, emelje fel a kezét, jelezze ezt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék teljes szívemből köszönetet mondani Natali Grisbecknek ezért a munkáért, amelyet itt végez. Szeretném csak azt megjegyezni, hogy ez a rendelet rendkívül fontos, Natali ezt nagyon jól tudja, nagyon fontos ez a rendelet az én országom számára, ugyanis a hazámban erre tényleg szükség van, tényleg szükség van a vagyoni eszközök befagyasztására és elkapzására, ugyanis a maffia kezében igen nagy vagyoni eszközök találhatóak. És a maffia kormányoz Olaszország bizonyos részeiben. Szeretném kiemelni, hogy mi is történt Szlovákiában az újságíró meggyilkolása, akit valószínűleg eh, a Drangheta, vagyis a kalabriai maffia végzett ki. Ez azt mutatja, hogy szükség van egy ilyen európai rendeletre, méghozzá azért, mert a szervezetbűnözés bűnözés és a maffia nagyon jól szervezett. Nagyon jól szervezettek a határokon átnyúlóan, nem csak országokon belül, hanem nemzetközi szinten is jól szervezettek. Köszönöm, Nateli, nagyon köszönöm a munkádat. Mindig itt leszünk, és javaslatokkal fogunk élni, ötleteket fogunk javasolni. Köszönöm. Okay, colleagues, then uh, we're... Lezárjuk akkor ezt a vitát, képviselőtársaim. A következő trialógusra április 18-án kerül sor, ne feledjék. És a következő szakbizottsági ülésre viszont április 25-én Brüsszelben kerül sor, 9-től 12.30-ig, és fél háromtól este fél hétig tart majd. Majd 26-án is tartjuk az ülésünket, 9-től 12.30-ig, és 2.30-tól fél hatig délután. Köszönöm az együttműködést, viszontlátásra. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you. So what? <laughs>